Dear colleagues, welcome. Kedves kollégák! Kezdjük azzal, hogy a napirendi pontjainkat elfogadjuk. A MICI jelentésről fogunk elméletileg erről beszéltünk volna, de ezt most elhalasztottuk. Ezzel kapcsolatban vannak-e még megjegyzések, hogyha nem, akkor tovább megyünk. Bejelentések. Egyelőre nincsen végleges döntés a DSM IMCO saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban. Itt komoly problémák vannak a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban. Szeretnénk, hogyha a DSM kapcsán az IMCO más szakbizottságokkal együtt az 55-ös cikk, sőt az 54-es cikk értelmében együttműködésben írná meg ezt a jelentést. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az interneten is követhető ez a mai ülés. Ezt az, e, az Európai Parlament honlapján keresztül lehet követni. a digitális Európával kezdjük itt a teremben, azon keresztül, hogy mindenki a fel, hordozható számítógépén vagy a laptopján nézheti a fülést. Ez nagyon fontos és jó lehetőség azok számára, akik kívülről szeretnék követni az ülésünket. A június 22-i délutáni ülésjegyzőkönyvének elfogadásával folytatjuk, ezt elfogadottnak tekintjük. És most Nézzük most a trialógusokat. Ezzel kapcsolatban van itt egy új jelentés, Antonio López Istiris jelentése, esetleg bemutatná néhány szóban ezt. Köszönöm szépen! spanyolul fogok beszélni. Kedves kollégák, júniusban volt az utolsó trialógus a különböző technikai kérdések tisztázására. Elég pozitív volt ennek az eredménye. Én azt hiszem, hogy az összes frakció együttműködéséről tett tanúbizonságot, és az ez azt is bebizonyította, hogy az IMCO, hogyha egységes, akkor jobban tudjuk védeni a fogyasztók érdekeit. Nagyon fontos és jó szerepet töltött be Vicky Ford, az elnökasszony is ebben a trialógusban. Most pedig nézzük meg, hogy konkrétan hogy néznek ki a tárgyalási eredmények. Az egyik az az, hogy több információt kell biztosítani a weboldalokon keresztül, a fogyasztóknak, azután a kábeles semlegesség kérdése nagyon fontos, és az, hogy ezen a piacon a kialakult helyzet megőrizze a verseny, a jelenlegi versenyhelyzetet. Ezen kívül a szankciórendszert kell erősítenünk, és a négyes pont ezzel kapcsolatban a tagállamok aggodalmairól volt szó, a történelmi, turisztikai érdekeltségű területekkel kapcsolatban. Tehát ez az, amit a tagállamok maguknak követelnek. Az 1986 június, illetve január 1 -e előtti építésű területekről van szó. Itt fontos az, hogy Lucy Anderson, Pascal Durand és a többiek, akik dolgoztak ezen az ügyön, Astrid, Sebastian a frakciótól, illetve a szakbizottság titkárságától. Én azt hiszem, hogy ez a jelentés az ő munkájuknak köszönhetően technológiai, technikai szempontból is nagyon komoly teljesítmény volt, de most jól, jó vége lesz ennek az ügynek. Köszönöm szépen, Antonio López Istruiz. Most Kátriné a szó. Talán az egész trialógusról hogy akarsz mondani valamit? Igen, köszönöm szépen. A múlt héten volt egy közös találkozó. A gázkészülékek témájában. Azt hiszem, hogy itt sikerült előrelépéseket elérnünk, de azért még vannak olyan kérdések, amelyek továbbra is függőben vannak. Nem én vagyok a jelentéstevő egyébként, nagyon ellentmondásos a gázkészülékek rendelet, de sikerült előrelépnünk, és amennyiben minden rendben lesz, akkor a luxemburgi elnökség alatt talán el lehet majd fogadtatni. Ha jól tudom, akkor már a jövő héten lesz egy találkozó ezzel kapcsolatban, és fontos, hogy a gázkészülékek, illetve a saját készülékek tekintetében ez megvalósuljon. Elnök, esetleg a trialógusról bárki hozzá kívánne még szólni, nem? Akkor, ahogyan látom, a következő jelentésünk a belső égésű ö, motorokra vonatkozó jelentés jelentéstevője még nincs itt, meg kell őt várjuk, úgyhogy akkor nem, ő a következő napi rendi pontunknak is ő a jelentéstevője, tehát akkor még tovább megyünk. Okay. Okay. Uh, then we, we go... Azután egy vélemény közeledi, köze, következik. Andreas esetleg uh, erről uh, beszámolná le. Köszönöm szépen. Köszönöm, amiért uh, szót kaptam. Néhány szót szerettem volna mondani erről a témáról, és miután nincs még itt a következő napirendi pontunk jelentéstevője, ezért most egy másik témára hívnám fel a figyelmet. Hogyha közben megérkezne a jelentéstevő, akkor... Elnök asszony, egészen röviden arról szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a Strasburgi héten legutóbb az árnyék előadókkal újra találkoztunk, és abban állapodtunk meg, hogy mivel számos veszély leselkedik a kibertámadások miatt az európai vállalatokat támadják ma, a Lótot, a lengyel légitárságot támadták, és ezért az Európai Parlament a legutóbbi ciklusban egy ambíciózus javaslattal indított, és hát ne, itt nem tudunk engedni, ezért türelmet kell mutatnunk. Köszönöm az árnyék előadóknak a türelmet a tanácsor folyó tárgyalásokat tényleg abba az irányba szeretnénk elvinni, hogy tényleges keretet teremtünk arra, hogy a kibertámadások az EU-ban, hogy úgy mondjam, egy egységes jogi kerettel legyenek kivéthetők. Tehát és szeretnénk biztosítani, hogy néhány hónapon belül az EU valamennyi tagállamában nagyjából egyenlő szintű ellenálló képességet tudunk mutatni az infrastruktúrában. Persze van egy csomó nyitott kérdés, például hogyan folyjon az adatcsere a tagállamok között. A második kérdés az online platformok jogi szabályozása milyen lesz, de itt mindenek előtt, mindenek előtt arról van szó, hogy a kritikus infrastruktúrát védjük, és arra kötelezzük a szolgáltatókat, hogy minden nem lépést tegyenek meg az ellenálló képesség érdekében, ennek az erősítése érdekében. A lett tanács elnöksége viszont e, keményen dolgozik, és bízunk abban, hogy áttörést érünk el, még hogyha a politikai megállapodás a jövő heti trilóguson nem is jön létre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Adrasz. Itt örülünk, hogy tájékoztatott a kiberbiztonság aztán a, a, itt a nem közúti közlekedésre alkalmas belső égési motorokról van szó. Miniszter úr akarta ezt megcsinálni, de nem látom. Poszpisil urat majd megkeressük, megkérdezem, hogy mikor érkezik. Akkor pedig megadom a szót az árnyék előadóknak. Rápini asszony az első és szeretném tájékoztatni a kollégákat, hogy 35 módosító van, ezt nyújtották be a tervezethez, ezt fogjuk megbeszélni ezeket a módosítókat. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy nincs itt a jelentéstevő, mert jó lenne vele eszmét cserélni, de azt kell, hogy mondjam, hogy meg szerettem volna köszönni az ő munkáját és a többi árnyékjelentés tevőjét is. Nagyon sokszor találkoztunk itt Brüsszelben és Strasbourgban egyaránt, és nagyon jól együtt tudtunk működni. A kidolgozott kompromisszumok pedig a konszenzus felé visznek bennünket. Én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nagyon jó alapokon áll a vélemény. Technikai szempontból egyaránt, ez egy eléggé technikai jellegű vélemény egyébként. Fontos a versenyhelyzet fenntartása, a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem szempontjából egyaránt. Ez a három fő célja egyébként ennek a jelentésnek. A módosításaimon keresztül szerettem volna hozzájárulni az Európai Uniós termelők érdekeinek védelméhez, hiszen itt az import motorokról van szó. Nagyon fontos az, hogy mindenféle szempontból ugyanolyan kritériumoknak feleljenek meg ezek az import termékek, mint a saját belső piacon termelt motorok. Nem szeretnénk azt, hogyha az Európai Unió területére nem megfelelőképpen ellenőrzött termékek lépnének be, jutnának be nem csak az európai ipar érdekeinek védelméről van szó, hanem konkrétan a fogyasztók védelméről, a balesetek megelőzéséről, és még, hogy akkor ne is beszéljünk a környezetvédelem kérdéséről, tehát mindezek miatt fontos ez. Szerintem sikerült szintézis kidolgozni a jelentéstevő, az jelentéstevők között, és szerintem elég jó lesz ez a vélemény, hogy a teljes ügy sikeres legyen, és gyakorlati szempontból is pozitív hatással bírjon. Köszönöm szépen, Maria. Most az ICR e nevében Daniel Danton következik. Köszönöm szépen. Én is csak az előttem felszólaló Grapini asszonyhoz csatlakoznék, nagyon jól tudtunk együtt működni. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek is a munkáját, én szerintem egy jó kompromisszumot tudtunk kialakítani. A mi frakciónk szempontjából nagyon örülök annak, hogy a 48-as szám módosításomat elfogadtuk. Ezek a 2011 előtti gyártású motorok lecserélésére vonatkozik. Nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült bevenni az anyagba. Volt egy másik fontos kérdés, amely az én frakcióm számára nagyon fontos volt, de ott is sikerült az aggájainkra megfelelő eh, megoldást találni. Itt eh, a tranzit időszakok eh, ezen motorok lecserélésének tranzit időszakjaira vonatkozik, ezt 18 hónapra sikerült meghosszabbítani, és a jelenlegi érvényben lévő rendeleteknek megfelelőképpen fogjuk tudni ezt megvalósítani. És egyébként egy szóbeli módosítással is éltem, hogy a kompromisszum megfelelőképpen alakuljon, ez a 19. módosítására vonatkozik, és arról van szó benne, hogy mindezt a 18 hónapos átmeneti időszakkal kapcsolatban a jelenlegi vasúti szektorra vonatkozó közbeszerzési mm, rendeletnek, az értelmének megfelelőképpen tudjuk ezt megvalósítani. Köszönöm szépen, Daniel. Most pedig az ALDE nevében következik. Köszönöm szépen. Szeretnék Tornász asszony nevében elnézést kérni, amiért nem jöhetett ma el, de a nevében fogok felszólalni. Nagyon jó volt az együttműködés, jó munkát végzett a jelentéstevő, és kiegyensúlyozott a végső szöveg is. Tehát számunkra, az ALDE számára a időszakok, illetve a motorok lecserélésének problémája volt a legnagyobb, és a legtöbb ehhez kapcsolódó kérdés sikerült a kompromisszumokon keresztül rendezni. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkáját egyaránt. Köszönöm, esetleg más kollégák hozzá kívánnak szólni, más frakcióktól. Nem, akkor úgy tűnik, hogy ez a vélemény nem ellentmondásos. Nos, hát június 23-án fogunk itt a szakbizottságban erről szavazni, az NV-ben pedig július 15-én és 16-án, ők ugyanis a vezető szakbizottság ebben a témában, a plenáris még nem tudjuk, hogy mikor kerül napirendre. Okay. <laughs> We're looking for colleagues who should speak. So initiative... Kell állapodni, ki fog beszélni saját kezdeményezésű véleményről van szó, az EU-Svájc közötti szabadkereskedelemről, az egységes piac kiépítéséről, az előadónk Andreas Schwab, a módosítókról fogunk eszmét cserélni az elkövetkezőkben. 67 módosítót nyújtottak be, mindeddig a jelentése. Maria, te kapsz kezdeni? A szocialista frakció nevébe. Köszönöm szépen. Tehát. Nagyon jó volt az együttműködés az elnyék jelentéstevővel is. Azt gondolom, hogy nagyon jó struktúrát a jelentés, köszönetet szeretnék neki mondani. Teljes és kiegyensúlyozott szövegről van szó. Nincs túl sok hozzáfűzni valónk. Én a szociális dimenziót szerettem volna konszolidálni, különösen ami a munkáról szabad áramlását illeti. Andrásszal egyeztettem, aki egyetértett abban, hogy kimondjuk, hogy a kapcsolatoknak Svájc és az Európai Unió között ki kell terjednie erre a területre és a munkáról szabad áramlására. Fontosnak tartom ezen túl az arányosság elvét, az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokban is. A jelentéstevővel kitűnő volt az együttműködés. A négyes módosítóban azt mondjuk ki, hogy szeretnénk azt, hogyha Svájc is tiszteletben tartsa a kötelezettségvállalásait, ami a személyek szabad áramlását illeti. Itt a következő dologhoz ragaszkodtam, hogyha a Svájc nem tartja ezt tiszteletben, és megsérti a munkaerő szabad áramlását, vagy mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a Svájc ezt tartsa tisztában, erre az én négyes módosítom tér ki. A hatos módosítóban pedig egy további elemet tartottam fontosnak hangsúlyozni. Nagyon fontos, hogy a szoros kapcsolatok megfelelő együttműködést biztosítsanak az Egyesült Államok és az EU között. Nagyon fontos megőrizni a belső piac integritását. Azt gondolom, hogy a sajtra megállapodásnak a tisztességes versenyt is figyelembe kell venni, a munkahelyteremtést. Ezzel foglalkozik egyes módosítom. Andreas és az elnök jelentéstevők munkája tette lehetővé azt, hogy egy pozitív dokumentum szülesen, amely remélhetőleg javítani fogja az EU és Svájc közötti kapcsolatokat. Uh, Köszönöm szépen, Grappini kolléganő. Most az ECR nevében ki fog beszélni? Ön megteszi? Vállalja. Jó, rendben. Daniel Dalton. Köszönöm szépen. Tudom, hogy a kollégám kívánt hozzászólni. El, ki kell mentenem őt, most nem tudott jelen lenni, nem kaptam tőle jegyzeteket, nem tudom pontosan azt elmondani, amit ő képvisel de az én véleményemet el tudom mondani. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy várjuk meg a svéd, vagy a, a svájci népszavazást, hogy nyilvánvalóan őnekik egyértelmű állást kell foglalniuk egy népszavazás formájában, ezt az Európai Bizottságnak figyelembe kell venni, mielőtt kielégítő megoldást tudunk találni. Svájc sosem volt teljesen része az egységes piacnak, kétoldalú megközelítés mostanáig működött, és pozitív fejlődést biztosított Svájc, és az EU számára is, ami pedig a szabad mozgását illeti a személyeknek, az alapvető része az egységes piacnak. Igen, lehetővé kell tenni a mozgás számukra, ez egy egyértelmű üzenet, egy jogi kötelezettség, ami fennáll a személyek szabad mozgása. Tehát azt is gondolom, hogy létfontosságú, hogy nézzük meg a témát, hogy a személyek szabad mozgása az munkaerőpiac kereslet kínálatára is kell, hogy reagáljon. Ez egy fontos szerep, mert különben egyre több problémával találkozunk, amivel Svájc találkozik, Egyesült Királyság is, hiszen nagy számban érkeznek bizonyos országokból emberek, és hát itt megborul a kereslet kínálat a munkaerőpiacon. Ezt figyelembe kell venni, meg kell néznünk, rokon szemben kell figyelnünk támogatólag a svájciakat, mert ők demokratikus döntést hoztak és fognak is hozni azzal kapcsolatban, hogy sok személy érkezik egy Fontos a személyek szabad mozgása, természetes az egységes piac szempontjából, de ez a jogi kapcsolatoknak csak egy komponense, ami kialakult Svájc és az EU között. Köszönöm szépen, Daniel, az ALDE nevében Roncova kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tornes nevében fog beszélni, megkaptam a jegyzeteket, tehát azt mondom, amit ő gondol. Minden esetre köszönet az előadónak a konstruktív munkáért a tervezeten. Egy néhány megjegyzés a módosítókkal kapcsolatban egyetértünk az ötös módosítóval, amely aláhúzza a kapcsolatot, a jelenlegi TTIP tárgyalások, és az európai gazdasági térség államai folytatódó tárgyalásokra ez nagy kihatással lesz. a hetedik pont következik. Az EFTA és az EV, EGT országok és az EU közötti együttműködés, szoros együttműködés kell, hogy legyen a jövőben is, ezt külön hangsúlyozni kell, és abban bízunk, hogy sikerül megállapodásra jutni, néhány módosítóhez kíván hozzájárulni, különböző százalékokról van szó, és Tornes úrnak nincs kifogása azzal kapcsolatban, hogy ez itt szerepel, de a számokat pontosan kell alkalmazni. A 14-es módosító különböző termékekről van szó, a mezőgazdasági területen így figyelni kell arra, hogy vannak nehézségek az importvámok miatt. Néhány témát sikerült kezelni most már, de nem mindet ezért a hivatkozást fenn kell tartani, de ha vannak kérdések, akkor nagyon szívesen a részletekre is kitér. És a kolléganő örül a további vitának, és reméli, hogy lépéseket tudnak tenni. A többi frakció részéről Pascal Durand parancsolja. néhány gondolat. Szerettem volna először is elmondani, hogy mennyire jó munkát végzett Schwab úr, és azt is arra is emlékeztetnék, vagy megjegyezném, hogy mennyire fontos ezekben az esetekben a kötelezettségek és a tehát a jogok és a kötelességek közötti egyensúly megtalálása. Nem szabad, hogy protekcionisták maradjunk, ugyanakkor cseresznézgessünk, vagy mazsolázgassunk a belső piac kínálta előnyekből, és ugyanakkor mégse fogadjuk el az emberek szabad áramlását, vagy a munkaerő szabad áramlását. Tehát itt egy jó egyensúlyra van szükség, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen Schwab úrnak a munkáját. Thank you very much. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy gyorsabban haladtunk a vita során a tervezetnél. Ezért egy néhány kolléga, aki a tervek szerint itt lett volna, hát ezt ne hányjuk a szemükre, mert túl gyorsak vagyunk. Ez a helyzet nem tudjuk pontosan előre megítélni, meddig tart a vita. És Szeretném biztosítani önöket, hogy ők nem tehetnek elő, és tájékoztatni fogjuk őket a vita alakulásáról. A vitákat nem tudjuk percre kiszámolni. Megnyitom a vitát, Geppert asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is köszönetet mondok a jó tervezetért. Ez tényleg jó vonalat mutat fel nekünk. Egy pontot ki kell ragadni a frakciók nevében is, mint Maria már elmondta, de Pascal is kiemelt, Pascal Durand. Dalton úr felvetésére is reagálni kell. Dalton úr teljesen jogos, hogy respektálnunk, méltányolnunk kell, amit döntenek Svájcban a népszavazáson a polgárok. Ez egy fontos dolog, ezt nekünk el kell fogadnunk. Másrészt viszont Svájc aláírt bizonyos szerződéseket, egyezményeket az Európai Unióval, és bizony arra is ügyelnünk kell, hogy ezek betartandók ami pedig az Európai Unió alapvető vonásait illeti, nem lehet meg, amit nem lehet elengedni, nem lehet megosztani, ez a személyek szabad mozgása. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy Svájcban vagy bárhol máshol vannak első osztályú és másodosztályú európaiak, az Európai Unió valamennyi polgára, teljes jogú polgár, az Európai Unióban nem tudjuk elfogadni, hogy esetleg nem ugyanazokat a jogokat kapják meg egyesek, mint mások. Itt nincs miről vitatkozni őszintén szólva, ez tény. Ezt akartam itt kidomborítani, a személyek szabad mozgása. Ez egy eredmény, ezt azért hoztuk létre az Európai Unióban, és egyezményeket kötöttünk más államokban, eh, államokkal erről, és ez mindenkire kell, hogy vonatkozzon itt az Európai Unióban, és nem szabad olyan kompromisszumokba belemenni, amelyek nagyon rossz irányba mutatnak. Köszönöm szépen, Gepard asszony. Catherine Styler kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen azoknak, akik hozzájárultak ez a vitához. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos terület, és a végrehajtási deficitről is beszélnünk kell az EFTA kapcsán, igenis eh, ezzel foglalkoznunk kell. Itt eh, az EFTA és az EGT delegációkban erre fel kell hívni a figyelmet. Eh, itt a parlamentben is foglalkozunk ezzel a témával. Itt, itt most fontos dolog egy néhány pontosítást megtenni Természetesen a polgárok választottak már, már az előző népszavazáson, és az egységes piacot támogatták, ez megtörtént. Ezt tudnunk kell, 2014-ben volt egy ilyen referendum, és ott döntés született, ezt el kell fogadni. 50,3% volt az eredmény, ez azt jelenti, hogy egy néhány hónappal ezelőtt a svájciak igenis eh, 2017-ig megszüntetik a diszkriminációt. 300 ezer EU polgár ingázik a szomszédos országban, Svájcban nap mint nap. Oda mennek dolgozni 300 ezeren EU polgárok. Ezt figyelembe kell venni, és nekik van státuszuk, és ezt be is kell tartani. 1,3 millió polgár van érintve az egész ügyben E, itt nem csak arról van szó, hogy, hogy hogy, hogy, hogy jogi kereteket alkossuk, hanem itt nagyon konkrétan emberekről van szó, Igen és ezek ott adót fizetnek, részt vesznek az ottani életben. Ez egy nagyon súlyos kérdés, komolyan kell vennünk, és hogyha a népszavazást elfogadták egyszer, akkor hogyan lehet egy másik népszavazáson ugyanazt megkérdezni? Nyilvánvaló ennek következménye kell, hogy legyen. Itt vannak a kantonok, természetesen ők foglalkoznak a bevándorlással is, és vannak saját törvényék ezen a területen, és adott esetben nő a száma ezeknek a bevándorlók. Vannak olyanok egyébként, akik a befogadással kapcsolatban nyitottabbak, mások kevésbé azok a kantonok közül. Látni kell, hogy milyen következményekkel jár egy ilyen népszavazás. Zürichben egy néhány héttel ezelőtt volt egy találkozó, amit, ami ne tárgyaltuk meg. Fontos, hogy foglalkozzunk ezzel. Nem csak Svájcról van szó ebben az esetben, hanem az egységes piaci scoreboard eredménytábla egy fontos dolog. Itt hogyan tudjuk az átültetést jobban elősegíteni, mert ez fontos az egységes piac szempontjából. Azt gondolom, hogy fontos volt ehhez röviden hozzászólni. Köszönöm szépen Katrin Stylernak, van a más kolléga. Akkor én is szeretnék hozzászólni. A néppárti frakciótakként egyetértek azzal, amit a kollégák elmondtak. Igen, természetesen a népszavazás eredményét el kell fogadnunk, respektálnunk kell, de vannak ennek következményei kettős mércét nem alkalmazhatunk, nem diszkriminálhatjuk az EU polgárokat. E, a szabad mozgásban nem lehet kétféle mércét alkalmazni, az Európai Uniónak ez egy alapvetése. És hogyha itt egy precedens lehetővé teszünk bármilyen módon a partnereink, a barátaink körében, az európai gazdasági térségben, akkor az, az hova vezetne erre? Egyszerűen nincs lehetőség. Volt egy meghallgatás a svájci nagykövet, és itt volt hatóságok is képviseltetve voltak, és világosát tettük, nem lehet egy alakart Európát bevezetni, és a jogbiztonság kerül ezáltal veszélybe. A harmonizációnak az előnyeit csak akkor tudjuk élvezni, ha a jogokat egyértelműen betartjuk. Nyilvánvaló, Svájcot üdvözöljük, ha velünk együtt működik, ha egy irányba mozgunk, de nem áshatjuk alá a saját egységes piacunkat, de nem kerülhet sor. Itt felelősséggel kell fellépni, amikor a populizmussal találkozunk. Sajnos vannak politikai erők, amelyek ezt megteszik, még az EU-n belül is, nem csak a szomszédoknál és közösen kell fellépnünk, tisztáznunk a helyzetet, elmagyaráznunk, miről van szó, amikor a személyek szabad mozgása kerül szóba. Abban bízom, hogy a svájci hatóságok is megértik ezt, és Andreas Schwabot dicsérnem kellene a kiváló munkáért, mert azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott eredményre jutott ebben a nagyon nehéz anyagban. Köszönöm szépen a Július 15-én vitatjuk ezt meg, és 16-án szavazunk az imco ban a tervezetről. Tovább lépünk a káros anyag kibocsátás csökkentéséről a közúti forgalomban, részvevő járműveknél. Róza von Thun und Hohenstein, az előadójának az anyagnak a koordináló bizottság az Envi Albert Dess az előadó egyébként 17 módosító született, 13 plusz 1 az árnyék előadók ülésén Andreas Schwab nincs itt. szeretné megkérdezni a szocialisták és demokraták nevében Léna Anderson. A szocialisták és demokraták nevében ki fog beszélni, ő most nincs itt. Evelyn, you want to speak up? Hello, Evelyn, a szocialisták nevében szeretnél szót kérni? Elvégezt nem terveztük, de azt gondolom, hogy Thun von Hohenstein asszony és az árnyék jelentéstevő kitűnő munkát végeztek, és azt gondolom, hogy amit megtetünk annak érdekében, hogy javítsuk a környezeti helyzeten, az emberek környezetének állapotát, ezt úgy tehetjük meg, ha csökkentjük a kibocsátást, és ez csak jó dolog lehet. Azt gondolom, hogy továbbra is ezen az úton kell mennünk, és a kompromisszumos javaslatok, amelyek előttünk vannak, jó javaslatok, ezekkel egyet tudunk érteni, egyelőre többet nem tudok mondani a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, Evelyn! az ECR képviseletében Daniel Dalton. Először a politikai frakció képviselő kapnak szót, és utána a többi kolléga is. Köszönöm elnök a hogy de hát nagyon nyomás rajtam, úgyhogy rövid is leszek. Az átdolgozott rendeletben amelynek célja a gépjármű gyártókra nehezedő adminisztratív teher csökkentése. Ezt a bizottsági javaslatot jónak tartjuk, azt gondoljuk, hogy eh, ha két típusú eljárás megszüntetését eh, előmozdítjuk, és helyett egy egységes engedélyezést támogatunk, ez pozitív javaslat. És eh, az üvegházhatást okozó gázok szempontját is igénybe kell venni. És a vita um, legfőbb pontjához eh, érkeztem el, amelyről az árnyék eh, jelentéstevőköt is szó volt. A kérdés az, hogy az alapvető jogi aktuson keresztül, a delgált jogi aktuson keresztül vál, vál, valósítjuk ezt meg. Mi frakcióként rendelet minden részét, amely határértékeket szab meg. Fontos, hogy ez köz, közös eljárás keretében történjen, és fontos, hogy a társjogalkotók is ebbe beleszólhassanak. A technikai eljárások módosítására használtuk a delegált jogi aktusokat, a technikai jellegű megközelítés, és ezt értjük, hogy ez a bizottság feladata, Viszont, hogyha amikor határértékeket szabunk meg, akkor nagyon fontos, hogy ez a, az együttdöntési eljárás keretében történjen. Egy további kulcsfontosságú kérdés, a módosítók nagy része erre tért ki, a kötelező fogyasztó órák, mi nem támogatjuk ezek a érvényű bevezetését számosok miatt. Az egyik ok a költségekben keresendő, Mondhatnák azt is, hogy a legtöbb autóban már van ilyen, de ez föl is költséget jelent, hiszen ha kötelező érvényű rendszert alakítunk ki, akkor ennek technikai feltételeit is ki kell jelölni, ennek mindenkinek eleget kell tenni, és mindenki, aki ennek nem tesz eleget, fontos, hogy átálljon az új rendszerre, illetve megfeleljen az új technikai feltételeknek, tehát ez költséget vet fel, és a kis gyártók számára itt jelentős teher merevül fel, az én általam képviselt kerületben nagyon sok ilyen gyártó van, ők nem tesznek kompjútert az autókba, kis mennyiségben gyártanak, tehát engem aggaszt az a hatás, amit így kiválthatunk rájuk nézve. Én nem ellenzem a fogyasztó mérőket általában véve, de nem gondolom, hogy akarata ellenére ezt bárkire rá kéne, hogy erőltessük, tehát a piacra hagyjuk ezt a döntést, hogyha az emberek szeretnék ezt a fogyasztómérőt, akkor ha akarnak, ezért hajlandók is többet fizetni. Az én frakcióm erőteljesen ragaszkodik ehhez a szemponthoz. Eddig nem sikerült meggyőznünk a többi frakciót, de nem adjuk fel. Köszönöm szépen, Daniel Dalton. Ez világos volt és Dita Svarcova, az ALDE járnék jelentéstevője. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezeket a javaslatokat. Sajnálatos módon ezeket az én frakcióm nem tudja támogatni, hogy előttem Daniel elmondta, a fogyasztómérő órák hasznosak lehetnek, ezek kötelező érvényű bevezetése nagyon sok eh, technikai kérdés vett fel, 6B, preambulum bekezdése most potenciális problémára hívja fel a figyelmet, például az állandó jellegű láthatóság, ez azt jelenti, hogy a dashboardokat át kell alakítani azért, hogy az FCM um, scoreboardnak megfelelhessenek. A rádió GPS egység az egyetlen digitális kijelző, a GPS-nek még um, kikapcsolt formában is jeleznie kell a fogyasztást? A tényleges fogyasztási információnál nem tudom, hogy hogyan tudjuk a kérdést megoldani. Azt gondolom, hogy itt egy teljesen új európai standard kialakítására lesz szükség azzal kapcsolatban, hogy ezt a mértéket hogyan és milyen módon kell, hogy mérjük. a kompromisszum az FCM-et csak a metrikus rendszerben definiálja, és mi örülnénk annak, hogyha áttérne erre végre az Egyesült Királyság is, és kilométerekben mérne, azért, hogy ez mindenki számára érthető legyen. Nem vagyok meggyőződve a bizottsági hatástanulmány ról, amely a rendszer kötelező érvény bevezetését szorgalmazza. Ami a delegáció jogi aktusokat illeti, ezzel kapcsolatban nem mondom azt, hogy új kibocsátási standardokat delegáció jogi aktusokon keresztül kell megállapítanunk. Pascal Durán a zöldek nevében szeretne szót kérni? Igen, nagyon-nagyon röviden először is mindig örülök Evelyn véleményének, viszont a környezet aspektusának figyelme tartása mindig fontos számunkra, tehát már csak ezért is örülök, hogy eljöttem a mai ülésre, hogy ezt tőle hallhattam. Hát itt egy költségről van szó, viszont amikor azt hallom, hogy közös standardokat kell kialakítani, hogy ezt a csökkentéséhez, az éghajlati kihívások megoldásához. De ha valaki nem tartja tiszteletben ezeket a normákat, figyelmen kívül hagyja a környezetvédelmi előírásokat, akkor ennek költsége még sokkal magasabb. Tehát ne használjuk a költségek kérdését folyamatosan érvként arra, hogy bizonyos kötelezettségeket valaki ne tartson tiszteletben a környezetvédelmi szempontjából. Például a gépjárművek esetében csökkentenünk kell a kibocsátást, csökkentenünk kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az egészség miatt, az egészség miatt is, és a gazdaság szempontjai miatt is. Én örülnék annak, hogyha végre egyensúly valósulna meg a tényleges költségek között, és ne pusztán arról le, legyen szó, hogy a plusz költségeket azzal generáljuk, hogyha megpróbáljuk csökkenteni a kibocsátást emlékeztetnénk arra, hogy a kibocsátás és a finompor kibocsátás a világszervezet értelmében 15 ezer korai halált okoz évente Franciaországban, tehát a lakosság is, az egészség is egyre inkább érzékeny a szennyezés káros hatásai miatt. Tehát fontos, hogy igazságos egyensúlyt teremtsünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pascal. Minden bizonyal vannak frissített jelentések, tanulmányok a költségekről, arról, hogy mivel jár az, hogyha a kötelező érvényű rendszert vezetünk be, illetve ennek milyen hatása lehet a környezetre, lehet, hogy aki ki tudja ásni majd ezeket a jelentéseket. Köszönöm szépen. Azt szerettem volna elmondani, nagyon örülök annak, hogy a módosításaimat figyelembe vették. Ezeket főként a vélemény, illetve a bizottsági javaslatban szereplő javaslatokkal kapcsolatban tettem. Itt a metángáz, illetve a foszilis üzemanyagok, ugye a metán esetében a környezetre gyakorolt káros hatás sokkal alacsonyabb, ezért a hazámban és máshol is megtettünk mindent annak érdekében, hogy ezek, hogy a metánt fel lehessen használni üzemanyagként, mert ez sokkal olcsóbb és, és kevésbé környezetszennyező. A jelentésben a széndiokszid kibocsátás mérése is szerepel, mert egyelőre még nagyon nehéz a metán, illetve más foszilis üzemanyagok széndiokszid kibocsátását mérni. Én úgy gondolom, hogy a metán is szennyez, de sokkal kevésbé. mint más üzemanyagok. És ez főként olyan országokra nézve még inkább igaz, ahol szerencsére a klíma az a nagy légmozgások, illetve a, az esőzések miatt máshol ez nem jelenthet olyan nagy problémát a környezetvédelmi szempontból, mint Olaszországban, ahol viszont nagy a szárasság, és ezért a levegőben maradnak a káros anyagok. Nagyon örülök tehát annak, hogy mostantól kezdve a metánt is a többi üzemanyaghoz hasonlóan mérhetővé próbáljuk tenni. Ez számomra nagyon fontos volt, remélem, hogy a módosítások, a kompromisszumok kidolgozása után is jó irányba fognak mutatni. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót. Köszönöm szépen. Először is Pascal, nem csak a zöldek, hanem a szociáldemokraták is egészséges környezetet szeretnek, ez teljesen egyértelmű. Amit én külön szeretnék viszont most hangsúlyozni, a levegő minősége, a kibocsátások persze szorosan összefüggenek az üzemanyag fogyasztással az autók esetében, és különböző tanulmányok, vizsgálatok alapján tudjuk az elmúlt időszakból, hogy az, amit közölnek a vállalatok, és ami a tényleges fogyasztás, nos, csak kettő között nagyon komoly különbség lehet. Ezért észszerű gondoskodni arról, hogy közös mérési módszerek, módszereink legyenek, hogy az összehasonlíthatóság meglegyen, és hogy ne vezessék félre a fogyasztót. A második, és amit szociáldemokrataként újra és újra hangsúlyozunk, nem csak itt, hanem úgy általában, hogy ha hatásvizsgálatokat készítenek, akkor ne csak az egyik oldalt, ha, hanem egy holisztikus megközelítést alkalmazzanak, és itt mondom Pascalnak, igen, világos, hogyha a hatásvizsgálatot végzünk, akkor nem csak arról van szó, hogy mibe kerül ez a vállalatoknak, hanem nézzük meg, hogy milyen mínuszköltségek vannak például az egészség miatt, alacsonyabbak a költségek az egészségügyi ellátásban, a környezet javításában, vagy más területeken, és hát mit jelent az emberek jobb életminősége. Ezt is figyelembe kell venni egy ilyen esetben. Ez olyas valami, amit hatásvizsgálatok esetében látni kell és mi meg szoktuk ismételni ezt. Nem szabad csak az egyoldalú gazdasági kérdéseket felvetni, hanem összességében kell vizsgálni, hogy mire megyünk vele, mibe kerül az egész, de másrészt, hogy milyen megtakarításokat lehet elérni az állam, az adófizető vagy az emberek életminősége oldalán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Emelén, és most pedig Mónika kapja meg a szót. Nagyon örülök annak, hogy egy fontos témát fel tudtunk vetni elképzelhető, hogy elgondolkodunk azért ezen még akkor is, hogyha mindannyian ismerjük, hogy miről van szó. Sokkal jobb az, hogyha megelőzzük a problémákat, mint hogyha aztán gyógyítani kell, mert ez mindig olcsóbb is egyébként, és ebben az esetben a környezetvédelmén keresztül lehet a megelőzést gyakorolni. Nem akkor kell elkezdeni gondolkodni, amikor már a probléma megvan, mert akkor már az környezetvédelmi, nem megalkotott környezetvédelmi intézkedéseknek hatalmas később a költsége. Fontos az is, hogy a hatékonyságot is növeljük, de mondjuk, hogyha valaki pirosra vagy sárgára akarja festeni az autóját, hát legyen rendben, ez ettől semmi nem fog változni, de attól, hogyha a környezetet védjük, az viszont nagyon fontos, mert az élet prioritás, és bizonyos környezetkárosító tevékenységek visszafordíthatatlanak. Itt a környezet egyensúlyát kell figyelembe venni. Nem tudom, hogy kik készítik egyébként ezeket a beruházási tervekhez kapcsolódó kísérleti terveket, illetve tanulmányokat. Fontos lenne felmérni a környezetre gyakorolt hatást is. Köszönöm szépen, Mária Grappini. Esetleg más kolléga hozzá kíván szólni? Nem? Akkor most ebben a témában Június 29-én fogunk szavazni, és július 15-én lesz majd az Envi-ben a szavazás. Most pedig bezárom az ülést.